levonható tanulságok. Négy percben megadom a szót a jelentéstevőnek. Thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Időnként mit is teszünk itt? Nos, amit itt teszünk, az példája annak, amit a nemzeti parlamentek is figyelembe vehetnek. És vannak olyan eljárásaink, amelyek során nyilvánosan meghallgatjuk a bizottsági jelöltöket. Mielőtt megszavazok a teljes bizottságot, talán ezt is megszívlelhetnék a nemzeti parlamentek. Például mielőtt a nemzeti kormányok vagy a nemzeti miniszterek elfoglalják hivatalukat, például egy három órás nyilvános meghallgatás, kikérdezés eh, kikérdezésen vehetnének részt, mielőtt elfoglalnák hivatalukat. Szerintem sok minden kiderülne a folyamat során. Nyilván, amit teszünk, azon mindig lehet javítani. A jelentésemben pontosan erre próbáltam kitérni, hogy javaslatokat tegyek arra vonatkozóan, hogy hogyan javíthatjuk a helyzetet. Hármat szeretnék a e javaslatok közül kiemelni, pontosan a kikérdezés illetve a kikérdezés faggató jellegével kapcsolatban szeretnék szólni. Ha jól emlékszem, 42 kérdés, 42 válasz hangzott el. Azt javasolnám, hogy mondjuk 25-nél állítsuk ezt meg, és mondjuk azt, hogy minden kérdező egy ut után követő egy kiegészítő kérdést is feltehetne. Ugyanis a meghallgatásnak nem az a célja, hogy a lehető legtöbb képviselő felszólaljon, hanem hogy pontos információt kapjunk a biztos jelöltektől. A következő javaslatom pedig az, hogy vizsgáljuk meg, hogyan értékeljük a biztosokat a meghallgatás után, amikor a koordinátorok például összeülnek, nem egészen világos ennek a szabálya. A szabályok lehetnének egy kicsit pontosabbak, ugyanis előírják, hogy minden egyes biztos ról minden egyes szakbizottságban kell, vagy lehet szavazni, hogyha akár egyetlen képviselő kérvényezi. Úgy, én szerintem ez nem túl okos megoldás, ugyanis lényegében a fő legfontosabb szavazás az, amit az Európai Parlament egésze valósít meg az Európai Bizottság egészéről. A szakbizottságokban tehát a szavazások nem rendelkeznek jogi következménye, csak politikai következménnyel. Ezért azt gondolom, hogy az egyes biztosokról csupán a kétséges esetekben szavazzunk, ne ez legyen a rutin eljárás. Szerintem így kellene eljárnunk, és a jelentésemben is azt javaslom, hogy ezeket az eljárásokat pontosítsuk. Az utolsó javaslatom pedig az, hogy a nemek közötti egyensúly megvalósuljon a bizottságban. Igyekeztünk az egyensúly hiányt ellensúlyozni valamilyen módon, de ne felejtsük el, hogy a nemzeti kormányoktól érkeznek a jelölések, volt olyan ország, amely két jelöltet állított, és a biztos bizottság elnöke dönthetett, hogy melyiket választja. Miért nem tesszük lehetővé, hogy minden ország, minden kormány kettő bizottsági, biztos jelöltet állít, amely mindkét nemet képviseli? És így a bizottsági elnöknek pedig nagyobb lehetőséget biztosítanánk arra, hogy a csapata egészében kiegyensúlyozottabb legyen a nemek aránya. Elnök úr, más javaslatok is szerepelnek a jelentésben, azonban ezek voltak a legfontosabbak. Kérem a kollégákat, hogy a többi javaslatot is olvassák el, hogy javítsuk a helyzetet. Köszönöm szépen. Köszönöm, Korbett kollega. Voltak éppen csak spontán Tán felszólások következnek most ebben az eljárásban. Szver képviselőtárs először. Ő kapja meg a szót. Köszönöm, köszönöm elnök úr. Amióta megválasztottak parlamenti képviselővé, mindig is nagyon foglalkoztatott ez a kérdés. Először is úgy éreztem, hogy a biztosok eh, kinevezésének eljárása igazából valójában nem volt a legjobb, és úgy érzem, hogy mindent meg kellene tennünk annak érdekében, hogy megadjuk a megfelelő lehetőséget a bizottság elnökének, hogy a lehető legjobb csapatot választ. Egyetértek önnel abban, Korbett úr, hogy legalább kettő jelöltet kell, hogy állítson minden tagállam, már ez is nagyon jó lenne. Így figyelembe lehetne venni az ő tapasztalatukat, profilukat, és így a bizottság elnöke valóban kényesült csapatot tudna összeállítani. Köszönöm, Zver. Borzan képviselő következő. Cenice, željela bi se zahvaliti e, kolegi Korbetu i ostalim. Köszönöm, elnök úr. Nem sem mala prilike raditi na ovom izvještaju. Köszönöm Korbet úrnak és a többi kollégának, akik keményen dolgoztak ezen a jelentésen. A biztos jelöltek meghallgatása mindig komoly érdeklődésre tarthat számot. Nagyon sokan figyelik ezt, hiszen alapvetően nagyon felelős hivatalt vállalnak eh, ezek az emberek. Éppen ezért sem meg kell vizsgálnunk, hogy eh, milyen a szaktudásuk, és eh, milyen a, szakmai és az emberi hátterük. Ezzel egyetértek, ugyanakkor ebbe a folyamatban valahogy az Európai Unió polgárait is be kell vonni nagyobb mértékben annak érdekében, hogy annak érdekében, hogy valóban legitim legyen az Európai Bizottság, úgy érzem, hogy ez mindenképpen javítana a meghallgatások menetén. Egyébként én is javaslom a két, azt, hogy kettőt kijelöltet állítsanak. Marias kolléga a következő. Köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom, hogy a bizottságok meghallgatásának eljárása önmagában is egy nagyon jelentős eredmény, és mutatja, hogyan működik a demokratikus felügyelet joga. Az Európai Parlament ezt a jogosítványát alkalmazva bizalmi szavazástal él az egész bizottság felett. Szerintem nyitottabbá kellene tenni az eljárást, az állampolgárok felé nyitva, hogy ők is részt vehessenek ezen, és legyen alkalmuk. Ahogy a tavaly is nagyon sok e-mailt kaptunk állampolgároktól, akik az egyes biztos jelölteknek kérdéseket szeretek volna feltenni, illetve felvetettek volna témákat. Persze ez több idő kell, hogy ne csak a koordinátorok döntsék el, milyen kérdéseket kap a biztos jelölt. A bizottságnak független testületté kellene válnia, függetlenebbé, ne legyen a trojka szolgája. Erről mit gondolnak? Köszönöm, Máriasz úr, most pedig Hemet képviselő kapja meg a szót utolsóként a sorban. Mr. Corbett, I... Corbett úr, nagyra becsülöm önt azon erőfeszítéseért, hogy megpróbálja elszámoltathatóbbá tenni az Európai Bizottságot, még akkor is, hogyha ezen erőfeszítések mindössze csepp a tengerben. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy alapvető, hogy, hogy kérdésekkel bombázzuk a jelölteket. Ez, ez jó ötlet. Lehet még az is, hogy egy valódi vita is kialakulhat még egy nap, ne Isten. Ugyanakkor nem veszünk tudomást a magáról az elefántról, porcelánmódban pedig hát tudjuk, hogy egy jelöltet hallgathatunk meg az Európai Bizottság elnöki tisztjére. Emlékszem egy másik unióra, ahol csak egy jelöltet állítottak egy ilyen vezető posztra. Nos, sokan úgy gondoljuk, hogy ezeket a komoly beosztásokat csak úgy osztogatják az emberek beleszólása nélkül. A el nem számoltatható, meg nem választott biztosok pozícióját. Danke, kollége Arnett. Köszönöm, Arnett úr. Most pedig Timmermans biztos kapja meg a szót a bizottság képviseletében. Köszönöm, elnök úr. Arra hajlok, csábulok, hogy megkérdem Arnott úrtól, hogy vajon a brit alsóházban, vagy akár a felsőházban hány képviselőt hallgatnak meg ugyan, de hát ezt most hagyjuk. Szeretném megköszönni jelentéstevő Corbett úr kiváló és jó végiggondolt jelentését olyan témában, amely biztosan megértik, nagyon izgalmasabb és érdekes a bizottság számára. A bizottság támogatja azt a célt, hogy rugalmasabb, dinamikusabb eszmecsere legyen a meghallgatás eljárása. Nem csak a szerződések alapján hallgatják meg a bizottságot ennek alapján, hanem megnyitja a bizottság működés előtt ablakot az állampolgárok előtt a sokszor a sajtó ott van. Én voltam kormányminiszter egy tagállami kormányban, aztán biztos lettem, és e, ezáltal politikusból hirtelen névtelen bürokratává váltam. Holott a vizsgálat során, ami át kellett menjek itt az Európai Parlamentben, sokkal keményebb volt, mint a holland parlamenti meghallgatás, mielőtt holland miniszter lettem volna. Sok tagállamban pedig Ugye sokszor azt mondják, hogy itt megvá nem megválasztottak a, a, a bizottság tagjai. Ám kérdésem, hogy vajon hány kormány, tagállami kormányban ülnek olyan miniszterek, akik sose választottak meg? A parlamentet megválasztják, mint ezt a parlamentet a tagállamokban, ám a minisztereket korán sem mindig. Úgyhogy attól függ, honnan nézzük a dolgot. A bizottság számára rendkívül fontos, hogy a meghallgatásokat méltányos, nyílt, konzisztens módon szervezzék meg, különösen az összes az fontos, hogy minden módszertan egyforma, hogy minden biztos jelölt esetében az írásos meg a szóbeli rész is analó legyen minden jelölt esetében. Az alelnökök, alelnök jelöltek esetében, akik horizontális felelősséggel bírnának majd nagyobb ö, számú EP bizottság témáit érintve, fontos, hogy ennek megfelelő formátumban szervezzék meg a meghallgatásokat, például az elnökök értekezletének nyílt ülésén. A konfirmációs időszak pedig úgy kell alakuljon, hogy a, az új bizottság elkezdhesse a munkáját az előző bizottság mandátumának lezártakor. Ezzel összefüggésben a bizottság támogatja azt a felhívást a tagállamok felé, hogy időben nemek közötti kiegyensúlyozott jelölt listát állítsanak. Ami pedig a meghallgatások levezetését illeti, a bizottság támogatja az írásos kérdések 5-től 7-re való növelését, azzal a feltétellel, hogy az alkérdéseket elvetik. Az is üdvöz, üdvözöljük továbbra azt is, hogy korlátozzák a szóbeli kérdések számát 25-re. Azonnal után követő kérdések lehetőségét biztosítva persze. Elviekben a bizottság támogatja a parlament azon céljét, célját, hogy biztosítsák, hogy a meghallgatás folyamata átlátható legyen, és az EU-t állampolgárok figyelmet tudják, figyelemet tudják kísérni. Ugyanakkor a meghallgatások, a megválasztott európai parlamenti képviselők bevonását jelenti, biztos jelöltekkel szemben. Így mondom, az Európai Parlament tagjainak a joga az, hogy kérdéseket tegyenek fel. Tehát csak ők tehetnek fel kérdéseket a biztos jelölteknek. A bizottság az egyes biztos jelöltek által egyes összeférhetetlenségi kérdések mérlegelésében egyetett a javaslatokkal. Hogyha a magatartási kódexet módosítani szeretnénk, akkor az Európai Parlament véleményének kikérésével történhet ez, csak akkor, hogy a keretegyezménynek szögezi. Biztosítva azt, hogy a jelölteket csak személyes kompetenciájuk és a tárca ismerete alapján végezzék, a bizottság fenntartja azt, hogy minden előtt meghallgatásának eredményét egyénileg kell publikálni 24 órával azután, hogy a meghallgatás lezárult. Ami a horizontális kérdéseket illeti, tehát hogy a bizottság egészen hogyan, szerkezete hogyan álljon fel, a bizottság felhívja a figyelmet annak fontosságára, hogy, hogy minden intézmény előjogát és hatáskörét tiszteletben kell tartani. A bizottság várja azokat a konkrét módosítókat, amelyek a parlamenti eljárást módosítanák a biztos jelöltek meghallgatásának tárgyában, és még egyszer szeretném megköszönni Korbett úrnak nagyszerű munkáját, amely a bizottság részéről, amelyet a bizottság részéről nagyon értékelünk. Köszönöm. Köszönöm, Timmermans biztos úr, még akkor is, hogyha nem szokás, most megadom a szót Corbett úrnak, mégis, hogy röviden válaszoljon. Egy percet megsporoltam hozzászólási időmből, hogy visszajöhessek, de nagyon rövid leszek. Csak annyit szeretnék mondani, hogy eh, nagyon örülök neki, hogy magas szintű konszenzus alakult ki a frakciók között a parlamentben azzal kapcsolatban, amit javasoltam. De nagyon örültem neki, hogy eh, a biztos úr és eh, Timmermans úr is egyetért, illetve olyan részletekről is beszélt, amelyekről magam sem tudtam most szólni, illetve a dolog lényege mellé is felsorakozott. Nyilván az ördög gyakran a részletekben rejtőzik, mindenképpen köszönöm neki a támogatást, illetve az előző vitában példás választ adott az emberi jogok tárgyában. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Corbett kollega. Köszönöm azt is, hogy ilyen kiválóan ismeri az ügyrendet. Nagyon elegánsan járt el, amikor előbb kihasználta a négy percet, most pedig nem használta ki az egy percet. Ezzel lezártuk